is nyomást gyakorol a társaira, és így végül is az valósul meg, amit közösen akartunk. Köszönöm. Ezzel a vitát lezárom. A szavazás holnap 12 órakor lesz ebben a témában. Most az Európai Unió külügyi főképviselőjének nyilatkozata következik a női nemeszervek megcsonkításával kapcsolatban. Eston ö, főképviselő asszonyt Dali biztos úr képviseli a mai vitában. Parancsoljon! President. Köszönöm szépen, ennek úr, ennek asszony, képviselők. A nemi alapú erőszak minden formája elfogadhatatlan megsértése az alapvető jogoknak, és egyértelmű akadálya a nemek egyenlőségének. A női nemi szerv megcsonkítása az egyik formája annak, ahogy a nők elszenvedik az erőszakot világszerte, és ez különösen elfogadhatatlan, hiszen leminősíti ilyen alapvető jogokat, sért meg, megsérti a nők alapvető jogát az egészséghez, és megsérti a gyermekek jogait évente 3 millió nő szenved elbeslések szerint nemi sonkítást, akár félmillió is lehet azoknak a nőknek a száma, akik Európában együtt élnek a már elkövetett nemi csonkítással, és sok ezer nő van kitéve ennek a kockázatnak. A női nemi szervcsink csonkítása semmiféleképpen nem indokolható, sem vallási, sem kulturális hagyományokkal vagy szokásokkal, hiszen hosszú távú egészségügyi problémákat okoz, és akár halált is előidézhet. A bizottság elkötelezett amellett, hogy konkrét intézkedéseket, lépéseket tegyen annak érdekében, hogy politikai szinten tudjon reagálni a nők elleni erőszakra Európa szerte. A női nemiszer megcsonkítása különösen nagy aggály számunkra. A bizottság eddig is többször beszélt a nők és a férfiak közötti 2010-15-ös stratégia, egyenlőségi, jogegyenlőségi stratégia kapcsán erről. Azonban a megbízható adatok rendelkezés állásának hiánya nagy kihívás jelent. Alelnököm Vivian Reding asszony megkérte az Európai Nemi Egyenlőségi Intézmény, Intézetet, hogy a tagállamokban rendelkezés álló információkat, adatokat, adatbázisokat fésülje össze ennek alapján az intézet eh, be fog számolni arról, hogy hogy áll ez az ügy Európa szerte, mi a helyzet, mi a valós helyzet 2012 második eh, felére megszületik a jelentés, és ennek eredménye alapján még jobban tájékozott módon tudunk majd lépéseket tenni e területen. 2011-2012-ben az Európai Bizottság eh, forrásokat biztosított és transnacionális projektek megvalósulását fogjuk támogatni olyan lentről felfelé épülő szervezetek számára, amelyek a társadalmi hozzáállás módosításával, a szemléletformálásával foglalkoznak. Jó lehet, nincs konkrét EU-s jogalkotás a női nemiszer csonkítása kapcsán, ez a legtöbb tagállamban bűncselekménynek számít, akár konkrét törvények szempontja tekintetében, vagy pedig általában a büntető törvénykönyv értelmében az EU tagállamok nagy része azt az elvet is magáévá tette, hogy e, a bűnügyi rendelkezései a saját területükön kívül is érvényesek, azaz a, az országon kívül elkövetett női nemészek e, csonkítást is bünteti. A bizottság javaslatot tett arra, hogy a bűncselekmények áldozatainak a jogait támogassuk, Eh, az áldozatokra vonatkozó irányelvnek az a célja, hogy az összes eh, áldozatnak, aki Európában él, eh, meg legyen, biztosított legyen az alapvető joga, valamennyi alapvető joga. Annak az a célunk, hogy ezeket az igényeket az egyén szintjén mérjük fel, és a legveszélyeztetettebb áldozatok egyénre szabott megfelelő kezelést, ellátást kaphassanak. Azok a módosítások, amelyeket az Európai Parlament benyújtott, azok jelentősen fogják segíteni a nők, mint az erőszak elszenvedő áldozatok helyzetét. Úgy gondolom, hogy a külpolitikai intézkedésekben is fontos ezeket az értékeket képviselni. Lobbiznunk kell annak érdekében, hogy a nők jogait megvédjük, és a káros gyakorlatokat tiltsuk, vagy ezek tiltását elérjük. A külső szolgálatok ezért rendszeresen fölvetik a női nemi csonkításának kérdését afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal folytatott tárgyalásaink során. Fontos, hogy az afrikai államok biztosítsák azt, hogy a női nemi csonkítása törvényesen tiltottá válik, és ezt a tiltást reményesen betartsák. Az, egy, az ENSZ közgyűlése állásfoglalást tervez ennek a gyakorlatnak a betiltásáról. Alapvető fontosságú, hogy azok az országok, ahol a legnagyobb arányban fordul elő a női nemiszer csonkítása, például Afrikában, magukévá tegyék ezt az állásfoglalást az ENSZ részéről. Az Európai Külügyi Szolgálatok jelen pillanatban készítenek elő Eh, anyagokat a nők és a lányok elleni erőszak terén. Fontos erőfeszítéseinket ezen gyakorlatok eh, eh, megszüntetése iránt, irányában mozgosítani, különösen az afrikai kontinensen. A női nemi szerv csonkítása extrém és elfogadhatatlan gyakorlat. A bizottság elhatározott, hogy küzdjön ez ellen, és lehetővé tegye a nők számára az Európai Unión belül és kívül is, hogy kellő erővel rendelkezjenek ahhoz, és képességek rendelkezjenek ahhoz, akár forrásokkal is, hogy küzdjenek saját maguk érdekében is, akár lentről felfelé építkező intézmények támogatása révén is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók felszólalói kapnak lehetőséget a megnyilvánulásra. Először Muscardini asszony, a néppárt képviselője másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A harc folytatódik. A nemi szervcsonkítással szemben több millió nő életét keseríti meg ez a bűncselekmény, és fontos, hogy komoly, szigorú szankciók fogalmazódjanak meg az elkövetőkkel szemben. Egyre több országban elismerik, hogy ez természetellenes és egészségkárosító és emberi jogtipró gyakorlat. Az afrikai országokból is egyre több csatlakozik hozzánk. Ugyanakkor a végrehajtás során a kulturális gyökerek miatt és a fenyegetettség miatt nehéz ezzel ellen fellépni. Titkosan és végrehajtják ezt még az Európai Unióban is, ezen gyakorlat kulturális elkötelezettjei. A 6-os, 7-es és 8-as pontja az állásfoglalásnak felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy ne lankadjon, a megfogalmazott elvek szellemében aktívan lépjen föl a női nemi szerv csonkítással szemben, képzési programokkal, gyerekeket megcélzó programokkal, az unión belül és kívül egyaránt. Ezt az állásfoglalásban leszögeztük, ez egyfajta szexuális kizsákmányolás, és mint ilyen tulajdonképpen bűncselekmény, az irányelv 2009 óta létezik, de sajnos azt látjuk, hogy ez a, ez a kegyetlen gyakorlat még az EU-n belül sem szűnt meg, nem lehetett teljesen kiirtani. Mind a 27 tagállam egységes, aktív fellépésére lenne szükség ahhoz, hogy ez megtörténjék. Most a szocialisták és demokraták nevében Gomes asszonynak adok szót. A nemi szervcsonkítás a nőknél és kislányoknál a női nem ö, jogainak lábbal tiprása, és nem indokolható kulturális ö, hagyományokkal. Egységes fellépésre van szükség annak érdekében, hogy ezt a fajta erőszakos cselekedetet visszaszorítsuk, és a nők jogai minden területen érvényesüljenek. Az EU, a tagállamok és partnereink körében szenzibilizációs kampányokat kell finanszírozni, képzési, tudatformálási kampányokat, és garantálni kell a hozzáférést is ezekhez a programokhoz. A civil társadalom védelme abban is megnyilvánulhat, hogy a legsúlyosabban fertőzött területeken, Afrikában, de Európai Unión belül is célzott programokkal segítsük a női jogok érvényesülését. Összhangban korábban meghozott döntéseinkkel és állásfoglalásainkkal. Együtt kell működni a partnerországokkal is, nem elég egy oldalon fellépni. Bilbao, Köszönöm az átnevén Bilbao Brandika képviselő. Köszönöm, Önök asszony. Nos, a női nemi szerv csonkítása az egyik legdurvább megnyilvánulása a nemek közötti megkülönböztetésnek. Bizonyos kultúrákban a nők a férfiak tulajdonát jelentik, az erőszak használata, a domináns férfi szerep, és a mítoszok hozzák létre ezt a helyzetet, ugyanakkor ezek hamis érvek arra, hogy a férfiak megindokolják a nők ellen erőszakot. A világ minden nőjének meg kell tanulnia azt, hogy a méltóságuk szempontjából megengedhetetlen és elfogadhatatlan női, női nemi szervek egy ö, ö, csonkítása. Ezért lépnünk kell, biztos úr, mégpedig nagyon keményen és elhatározottan ezen jelenséggel szemben egységesen és együttesen egy olyan európai rendelet elfogadásával, amely amely mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a gyakorlatot megszüntessük az egész világon. Elnök, köszönöm szépen a zöldek nevében egy 30 1 perc 30 másodpercben, Dürem asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy holnap egyhangulag megszavazzuk ezt az elfoglalási indítvány. Nagyon fontos egy olyan stratégiát kialakítani, amely nemzetközi, és megtiltja a nemi szervek megcsonkítását az ENSZ szintjén, és nagyon fontos, hogy ezt a stratégiát támogassuk. Chantal eh, asszony Burkina Faszóban az első asszony, aki évek óta nemzetközi szinten próbált tenni ezen a területen, és már sokan csatlakoztak ehhez a tiltáshoz. Fontos, hogy ennek az anyagnak a kapcsán tovább lépjünk, és hozzájárulhassunk a, az ENSZ stratégiájához. Nagyon fontos, politikai szempontból nagyon fontos jelzésről van szó. Nőjogi csoportokkal fontos együtt dolgozni, és ezt nagyon gyakran nők végzik, e, ezt a csonkítást. Fontos, hogy a programokat támogassuk, hogyha általános e, tiltásról van szó, amelyet az ENSZ kimond, akkor más e, típusú anyagok is csatlakozhatnak ehhez, például a taposóaknákról szóló anyag, és fontos, hogy ez eléri az összes nőt a planétán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az ECR uh, frakció nevében jönnek oda kisasszony. The number of cases... Szégyellem azt, hogy a női nemi szerv csonkintások száma növekszik a szavazók közvetemben Londonban. Ezen a járások egy része konkrétan Londonban uh, fordul elő, ott végzik el ezt a beavatkozást. Ezért örülök, hogy ma uh, erre a vitára sor került, hiszen itt Európában élő nők az áldozatai az egyébként illegális női nemiszer csonkításnak a törvény azt mondja, hogy akkor is védelmet kell, hogy az emberek, a nők élvezenek ez ellen, hogyha külföldre viszik őket ennek a műtétnek, a beavatkozásnak az elvégzésére. Mindent meg kell tennünk, ezen törvénytelen gyakorlat megszüntetésére Európának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a nőket és a lányokat védje meg, megvédje ez ellen. Ezzel példát állítva a fejlődő országnak is. Barbár szokásról van szó, amely alapvetően a nők és a lányok saját jogainak megsértése. Jelen pillanatban még tabu téma ez, és remélem azzal, hogy nyíltan beszélünk róla, szemléletformálásra is képesek leszünk, és meg tudjuk állítani idővel, be tudjuk szüntetni ezt a rettenetes gyakorlatot. Elnök, Köszönöm szépen. A GUE nevében 1.30-ban Gustafsson úrnak adom meg a szót. Fru talman! Eh, jag är väldigt glad, precis som en kollega sa, att vi imorgon... Nagy örömömre szolgál, hogy holnap közös álláspontot, állásfoglalást fogadunk el, és támogatásunkat tudjuk eh, nyújtani eh, az ENSZ határozathoz, a női nemi szerv csonkítása a nők elleni erőszak teljes mértékben elfogadhatatlan formája. En, ez, elleni, ez elleni küzdelemben Európának kéz a kézben kell lépnie a nemzetközi szervezetekkel a nők érdekében a társadalom minden szintjén. Fontos, hogy a nők nemiségét, szexualitását úgy értelmezzük, mint ami a saját identitásuk, saját testükhöz való minden joguk részét képezi. Nem lehet újra mutogatni különböző csoportokra és, csoport és kultúrákra. A nőket kell ö, hatalma, képesíteni arra, hogy a saját küzdemüket megvívják, ehhez együtt kell működnünk a női szervezetekkel és egyéb fontos érintettekkel. Egyértelmű, hogy ebben az állásfoglalásban ismételten arra kérjük a bizottságot, hogy olyan javaslatot terjeszten elő, amely egy európai stratégiát jelent a nők elleni erőszakkal szembeni európai stratégia kidolgozására. Ennélkül nem leszünk képesek kemény európai szintű programokat indítani az Európában megvalósuló női nemi csonkítások elleni küzdelemben. Elnök, Matéra képviselő másik percben. Köszönöm. Szeretném teljes meggyőződéssel kijelenteni, hogy meg fogom szavazni ezt az állásfoglalást. Brutális gyakorlat ez, amelyet meg kell szüntetnünk. Embertelen gyakorlat ez. Nem csak barbár beavatkozás, amely évente több százezer nő életét keseríti meg, ideértve közöttük sok európai nőt is, hanem küzdenünk kell az összes olyan diszkriminációs forma ellen is, amelyet a nőknek mind a mai napig el kell szenvedniük. A női nemizer csonkítása visszafordíthatatlan következményekkel jár a nők testi, fizikai, lelki egészségét tekintve. Ki vannak téve az AIDS fertőzésnek, az érzelmi életük durván károsodik, és sorolhatnám azokat a következményeket, amelyekkel ez a beavatkozás jár, hiszen nagyon gyakran, nagyon egyszerű, nem steril eszközökkel végzik ezeket a beavatkozásokat el. Hogyha a gyermekekről van szó, akkor pedig az ENSZ gyermekek jogát védő határozatai is sérülnek vitathatatlanul. Remélem, hogy megfelelő forrásokat tudunk fordítani ennek a küzdelemnek a lendületbe hozására. Szükségünk van a civil társadalom támogatására, és hogyha ez megvan, akkor a tagállamok közösen küzdhetnek a folyamatos erőszak ellen, amelyre szemben a nőknek Köszönöm, elnök asszony minden nővel és lányjal együtt érzek, a, akit megcsonkítottak. Mindig arra gondolunk, hogy a klitorisz eltávolításáról van szó, de ez ennél súlyosabb. Nagyon gyakran összevarják a nemi szervet, és újból lefedik a vaginát, és ezzel a vaginális szekreciók, a menstruációs vér így távozik, és minimális esélye van a gyógyulásnak. Nagyon gyakran egy-két órára van szükség a pisiléshez, és hogyha egy fiatal lánynak megjön a menstruációja, akkor egy kis csövet kell belehelyeznie, hogy ki tudja vezetni a vért. Nagyon-nagyon fájdalmas mindez, és találkoztam Brüsszelben olyan nőgyógyászokkal, akik találkoztak olyan nőkkel, a, akik uh, már uh, gyermeküknek adtak életet, és kiderült, hogy uh, ilyen um, csonkításban volt részük nem csak muzulmán ez a csonkítás, hanem eh, nagyon gyakran eh, ez egy keresztény eh, szokás is volt, de még mindig ugyanarról a harcról van szó, a nők küzdenek a szabadságukért, és még mindig ugyanaz a vallási homály fedi be ezeket a gyakorlatokat, ez kínzás, a tabukat meg kell szüntetni, és köszönöm a bizottságnak, hogy ezt a témát felvetette. Honorevole Wikström. Köszönöm szépen, Wikström. Asszony kap most szót egy percben, parancsoljam. A nemi szerv megcsonkítása annyira szörnyű dolog, hogy nehéz is erről nyilatkozni. Három millió nőt érint évente ez, óránként 240 nőt jelent, vagyis ebben a percben, amíg most mondom a mondókámat, is 5 nőt érint. Ez egy nagyon fájdalmas beavatkozás, és a következményei is fájdalmasak. 150 ezer kislány konkrétan veszélyeztetett, és eljött most már annak az ideje, hogy globális tilalmát kimondjuk a nem is szerv csonkintásnak. Ez a külpolitika egyik prioritása kéne, hogy legyen az emberi jogok érvényesítése területén. De végül is állásfoglalásunk is erre irányul. A, hallottuk a vagina monológokat, amelyet itt képviselőnők adtak közösen elő. Nem véletlenül tették ezt, most már végre eh, a figyelem előterébe került a téma, most már cselekedni kell csupán. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Kill Nielsen asszonynak egy percben. Személyes tapasztalataimról szeretnék beszámolni ebben a témában. Alkalmam volt a szervezetekkel Afrikában együtt dolgozni, és ők konfrontáltak a a női nagyszervek megcsunkításának a valóságával, amiről a Kaiser asszony is beszámolt. A mi állásfoglalás indítványunkra aggaszkodik ahhoz, hogy a helyi hatóságokat és a civil szervezeteket támogatni kell, hiszen nagyon fontos a realitásra való szembenézés ez az gyakorlatok elleni küzdelemben. Az összes program, amely erre irányul, nagyon fontos, hogy abban a szellemben valósuljon, mert hogy azok a nők, akik ezt praktizálják, itt egy eh, szakmáról van szó, és egyetlen bevételük ez. Nagyon gyakran ha hajlandóak eh, eltérni ettől a gyakorlat, hogyha egy alternatív eh, pénzkereseti megoldást ajánlunk nekik. Azt gondolom, hogy a harmadik országokban nagyon fontos paritárson alapuló delegációkat küldeni a nők férfiak esélyegyenlőségének megvalósítása érdekében. Köszönöm. Köszönjük. Most megadom McClarkin eh, kollégának a szót egy percben. Fiatal nőként, amikor olvastam Alice Diri történetét, és azt, hogy hogyan csonkították meg, eh, akkor elképettem, eh, könnyekben fakadtam ki. Bátorsága és ellenállása, és az, hogy felszólalt ezen brutális gyakorlattal szemben, rávilágított arra számomra is, hogy több millió nő szenved ettől még ma is. A női nemi szerv megcsonkítása az Egyesült Királyságban is ismert gyakorlat sajnos, állítólag kb. 100 ezer nő ö, szenvedi meg, ö, akár már 10 éves korban, vagy szenvedte ezt meg nálunk, ö, és már gyerekkorban. Ö, ez egy barbár gyakorlat, ez fizikailag és lelkileg is megnyomorítja egész életükre a fiatal lányokat, nőket. Ezt a kérdést és az érintettek szenvedését nem csak emberi jogi, hanem általános humánus szempontból is fel kell vetni, ki kell írtani ezt a gyakorlatot az Egyesült Királyságból, az EU-ból és az egész világból. Grazie. La parola la collega Pieti. Köszönöm szépen a szót. Megadom Pitikainen kollégának másfél percben. A női jogok emberi jogok. Az élet minden területén jogi védelemre szorulnak, és jogbiztonságot érdemelnek. Nincs helye annak, hogy tiszteletben akarom-e tartani ezeket a jogokat, vagy nem. Ezek a jogok minden nőt megilletnek, univerzális jogok minden gyermeket megilletnek nem vethetőek alá szubszidiaritási elveknek. Nem a tagállamok döntik el, nem az egyes országok döntik el, hogy hogyan bánnak a népességük felét jelentő nőkkel. A gyűlölet erőszak egyik legbrutálisabb formája a nők ellen a női nemiszer megcsonkítása. Ez maga a nőiségnek a megtaposása. Ráadásul gyermekekről, fiatal lányokról van szó, kiskorú lányokról. Megcsonkítják őket, nem veszik figyelembe a vigyelmüket, nem tisztelik érintetlen testüket, és megtagadják tőlük szexualitásukat. A nőknek és a gyermekeknek, kislányoknak joguk van az egészséghez, joguk van az épséghez, joguk van a testükkel kapcsolatos döntésekhez, joguk van saját életüket befolyásoló döntésekhez, bármilyen preferenciáik lehetnek ezzel kapcsolatban, dönthetnek róluk. Az európai intézményeknek, különösen a parlamentnek, az Európai Unión belül, de ugyanígy a multilaterális szintéren is, például az ensz belül hallatnia kell a hangját. A 67. ENSZ közgyűlésre utalok én is, amely eh, határozatot hoz ennek a gyakorlatnak a tiltásáról. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Guillaume kollégának egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A kollégáimmal csatlakozom ahhoz, hogy meg kell szüntetni a női, nemek, női nemi szervek megcsonkítását az ENSZ dokumentumban nem szabad, el, hogy elfeledtesse azt, amit történik a tagországokban, és a tagországoknak is van kötelezettségük. Szeretnék egy aspektusról beszámolni, amiről a kollégáim már befejeztek. Nagyon gyakran 190 ezer nő van kitéve ennek a kockázatnak, egy nő, illetve fiatal asszony azért kér, legtöbben azért kérnek menedékjogot, mert eh, megcsonkították, és a 21-es konvenció értelmében ők befogadhatóak. Ezek eh, restriktívé teszik eh, ezt a kör. A tagországok nem engedhetik meg a fragmentációt, éppen ezért mindannyian részt kell, hogy vegyünk ebben a küzdelemben, meg kell védeni az áldozatokat. Köszönöm. Grazie. La... Köszönöm szépen. Jiménez Beteril kollégának adom meg a szót 1 perc 30-ban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azóta, hogy a parlamentben dolgozom, eh, mindig megbotránkoztam ezen a néma bűncselekményen, a női demiszer megcsonkításán, amelyet a világon eh, eh, sok millió, 70 millió női szenvedettel elviselhetetlen ez a szám, hogyha figyelme veszük, hogy milyen rettenetes gyakorlati következményei vannak ennek az eljárásnak. E, pszichológiai, egészségügyi, vallási érveket sorolnak fel, ezek mind hamisak. 14 e, éves gyermekekről van szó, akik akár életüket is veszthetik, ha súlyos vérzés áll elő összeomolhat a vérkeringésük Európában. Küzdenünk kell teljes erővel ami azért, hogy az emberi jogok ezen megsértését eh, eh, eltüntessük a földszínéről, hiszen ezek az eh, nők egészségét kockáztatják. Egy kegyetlenségről van szó, gyermekek, lányok, kislányok, kezelésére, és nem csak a bevándorlókra van szó, európai polgárokkal is szó van. Ezért minden megelőzít, megelőzési eszközt is fel kell szabadítanunk, lehetővé kell tennünk a bíróságoknak képesnek kell lenni arra, hogy akár megelőző jelleggel is döntéseket hozzanak. Európának egyetlen egységes hangon kell szólnia, amikor az európai területen megvalósuló brutális női csonkításokról beszélünk fontos felvilágosító és megelőző munkát végezni. Szükség van arra, hogy nagyon hosszú utat bejárjunk, még azonban sokan vagyunk, akik nem fogunk megállni addig, amíg, amíg meg nem oldjuk ezt a problémát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kersmen kollégának adom meg egy percben a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék kapcsolódni mindahhoz, amit kollégáim már elmondtak. A női nemiszer megcsonkítása nemzetközi szinten elfogad, el, elismert e, e, sárba tiprása az emberi jogoknak, a családi jogoknak, a gyermekjogoknak, a nőjogoknak, az emberi jogoknak. A nőknek holisztikus jogaik vannak, ebbe bele tartozik a szexuális jogok, e, és e, a nő joga arra, hogy eldöntse, mit tesz a saját testével, Eh, elnök asszony, én magam is láttam, hogy milyen testi, fizikai, egészségi eh, hatása van a női nemi szervek csonkításának egy eh, nőre, egy gyermekre. Ez rettenetes, védhetetlen, nem barbári, egyetlen kultúra, egyetlen vallás sem védheti ezt a gyakorlatot. És örülök annak, hogy a 67. közgyűlésen az ENSZ meg fogja fontolni azt, hogy ezt a rettenetesen fontos témát az asztalra teszi, és bízom abban, hogy az Afrika csoport E, vezető szerepet vállal ebben. Azonban ez nem csak, Európa, nem csak Afrikában és más kontinenseken történik, ahogy említettük, Európában is történnek ilyen esetek. 500 ezer nő él a női nemi szerv megcsonkításának élményével közülük, és, és legalább 180 e, ezer nő e, jelen pillanatban veszélyeztetett nőkről, fiatalokról van szó, emiatt mindannyian szégyelhetjük magunkat. Grácz. Köszönöm szépen, Kesmen úr. Most pedig a spontán felszólalások következnek a jelentkezés sorrendjében. Nagyon sokan jelentkeztek szóra. Mindenkinek megadnám szívesen a szót, de ahhoz be kell tartani a beszédidőt. Egy perc mindenkinek a rendelkezésére álló időkor, hol a asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Jó hír volt tavaly, amikor az ENSZ kampánya a nemi szervcsonkítással szemben nagy támogatást kapott. Ettől persze még most is tömegesen megvan ez a gyakorlat. A női körülmetélés gyakorlata függ, függően a forrásoktól a világ országainak 70%-ában, 60%-ában létezik ez a gyakorlat, és egészségügyi okokra hivatkoznak, de tudjuk, hogy ez egy egészségügyi szempontból nem indokolható. Főleg Afrikában, vagy iszlám országokban gyakorolják az EU-nak folytatnia kell a küzdelmet ezen gyakorlat visszaszorítása érdekében világszerte. Ehhez kampányokra van szükség, tudatformálásra, a tekintetben, hogy ez egy bűncselekmény, a nőkkel szemben elkövetett bűncselekmény. Nem halljuk az elnököt. Mikolásik kolléga nincs itt? Akkor Kaldenbach asszony kap Parancsoljon, asszonyom. Kaltenbach asszony sem halljuk. Mikrofon. 98-ban, amikor a legidősebb lányom 14 éves volt, akkor olvastam egy könyvet ennek a gyakorlatnak a leírásáról, és nem is hittem el, hogy ilyen ma még van. Azt hittem, hogy ez a középkor, de még mindig van, és ráadásul közöttünk élnek azok a nők, 500 ezeren, akik az EU-ban ezt megszenvedték. Most a legfiatalabb lányom 14 éves, és örülök annak, hogy ezek a barbár gyakorlatok meghiméltek minket, de most már úgy érzem, hogy tennünk kell valamit, fel kell világosítanunk a fiatal lányokat arról, hogy ez nem vallási gyakorlat, hanem egyszerű emberi jogsértés. Nulla toleranciát kell gyakorolni, ez egészségügyi, lélektani, pszichológiai bűncselekmény, és ráadásul stigmatizálja azokat a nőket, akiken végrehajtották. Ha találkozunk az áldozatokkal, akkor látjuk csak azt, hogy mennyire barbár cselekedet ez. Köszönjük, Tarabella kollégának adok szót. Parancsoljon, uram. Köszönöm. Elnök úr, még most is sok áldozata van a megcsonkításnak. 140 millió emberről van szó, és 3 millió fiatal lány van kitéve a kockázatnak. Ezeket 4 és 14 év között végzik-e bizonyos uh, országokban és az afrikai országok egy részében az egy év alatti csecsemőknél is. Nagyon fontos, hogy a világ összes országában tartsák tiszteletben a gyermekek és a nők jogait, és ahogy Michael Cashman elmondta, 70 millió asszonyon végezték ezt el, és 180 ezeren vannak kitéve a kockázatnak. Nincs oka annak, ami miatt egy ilyen barbár cselekedet megengedhető volna, és a nők joga, hogy saját testükről rendelkezzenek. Éppen ezért segíteni kell az összes országot a küzdelemben, a különböző civil szervezeteket, amelyről Nikol Kilizán kolléganő beszélt, illetve Jimenez Beceri Bárió kolléganő. Köszönöm. Köszönöm szépen, Régnár képviselőasszony. Dankeschön, Frau Köszönöm szépen, Szert biztos úr. A számok riasztóak, el sem tudjuk képzelni azt, hogy 155 millió asszonyt érint ez a probléma. Itt az Európai Unióban gondoskodnunk kell arról, hogy tudatosodjon mindenkiben az, hogy vége legyen ennek a gyakorlatnak, és különösen amellett kell kiállnunk, hogy harmadik országokban a megcsonkítást megtiltsák, illetve tudatosítsák ezt a problémát, hiszen ez emberhez nem méltó gyakorlat. A védelm nagyon fontos az áldozatoknak megfelelő pszichológiai támogatást nyújtani, illetve azok a szülők, akik megengedik, hogy ezt gyermekeken elvégezzék, börtönbüntetést kapjanak. Köszönöm. Grazie, onorevole Costello. Köszönjük, Costello képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A memiszerv csonkítás veszélyes és megalázó eljárás méltóságot és emberi jogokat sért. Akik átmentek ezen, azok fizikai és lelki értelemben is megcsonkulnak. Áprilisban ezt a gyakorlatot illegális tette egy nemzetközi határozat. írországi határozat, nálunk ez most már bűncselekménynek minősül. Ezt a kampányt, ami ennek az, az eredményességét segítette, egy szomáli asszony tanúságtétele segítette, aki Írországban tudta meg, hogy mi ez jogilag mit jelent, ami vele történt. És civil szervezetek adatgyűjtésbe kezdtek, és megpróbálták felmérni a szülő otthonokban az érintetteket, illetve elérni a veszélyeztetetteket. Remélem, hogy a jövőben több pénz jut hasonló projektek finanszírozására. A biztos szeretném megkérdezni. Említette hogy a bűncselekmények áldozatára vonatkozik egy irányelv. Szerepelnek-e expliciten a genitália csonkítás áldozatai ezen a listán? És milyen örvendetes fejleményekről tud nekünk beszámolni az EU szintjén, miután Írország elérte, amit elért. Rossi kolléga kap most szót. Nos, 2012. 2012-t írjuk, és sajnos még mindig nincs kellő átfogó egységes kutatási háttere a témának. 500 ezer nőt érint Európában a téma, a probléma, és 100 ezer 180 ezer a veszélyeztetettek száma évente, akkor ehhez képest nagyon keveseljük a kutatást a 4 és 14 éves lányok körében. Egyes országokban már újszülötteken is elvégzik ezt a barbár beavatkozást, gyakran fertőzésekkel jár és az esemő halálával. A felmérések nem megbízhatóak, ez pedig egy alapvető emberi jogsértés, sőt az emberiség elleni büntet. Az Európai Unió bizottságát felszólítom, hogy a nulla tolerancia elvét érvényesítse ezen a területen. Sinclair asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Ellenzem ezt az intézményt. Úgy gondolom, hogy világszerte több mint 120 millió nő szenvedte ezt a beavatkozást el a cél bizonyos Bizonyos közösségekben azt mondják, hogy a nő nem mehet férhez, hogyha nem végezték el ezt a műtétet rajta, de hát hogy lehet ezt így gondolni? A tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a szégyenletes bűnt megelőzzék. Nagyon fontos börtönbüntet, jelentős börtönbüntetéseket kell kilátásba helyezni, és megfelelő feltételeket kell teremteni annak érdekében, hogy világos legyen, hogy ezt nem lehet megtenni Európában. Az elmúlt tizedben csökkent az esetek száma bizonyos országokban a kampányoknak köszönhetően. A, viszont ennek ellenére a mm, probléma még körünkben van. A fiatal nőknek programokat, oktatást kell szervezni annak érdekében, hogy, hogy ezzel a kihívással szemben maguk is fel venni a harcot. Grazie, ora la parola al commissario. Megadom a szót eh, Dali úrnak a bizottság részéről. Thank you for this discussion. Nagyon szépen köszönöm ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy a 21. században, amikor még mindig több millió nő szenvedi el évente a nemi szervük megcsonkítását, kockáztatják az életüket, a sebeket, életük végéig tartó sérüléseket, és azt, hogy kockázatos lesz a szülés. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak emiatt mindenféleképpen fel kell lépnie az emberi életet károsító hagyományos gyakorlatokkal szemben. A külügyi tanács július végére most stratégiát fog elfogadni az EU akció tervben, terv keretében. Az Európai Bizottság jó néhány olyan fontos civil társadalmi kampányt finanszírozott eddig is, kb. 50 millió euróval, amelyek az anyai egészséggel, Eh, és az ifjúsággal voltak kapcsolatosak, ideértve ennek a két csoportnak a sajátos egészségügyi problémáit és szükségleteit is. Bízom abban, hogy kollégáimmal két évvel és Vivian-nal továbbra is együtt tudunk működni, és vinni az kiváló képviselőkkel is eh, annak érdekében, hogy a női nemiszer eh, csonkításával szemben felvilágosítsuk a polgárainkat. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát és holnap kerül sor a szavazása. Most pedig